Continuiamo con eh, il dibattito. del Folytassuk a vitát. A napirend értelmében a Kállász Géphárt jelentés következik melynek címe a digitális egységes piaci intézkedés csomag megvalósítása felé. Aspettiamo che ci sia questa fotografia. Megvárjuk, míg elkészül a fénykép. Aztán folytatjuk. Megvárjuk, míg Juncker úr elkészül. Dicevamo uh, l'ordine del giorno ott tartottunk tehát, hogy a digitális egységes piaci intézkedés csomag megvalósítása felé című jelentés következik. Kállasz asszonynak adom meg a szót, parancsoljon. Thank you, Mr. Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is Szeretném megköszönni mindenkinek, aki részt vett a jelentés kidolgozásában, különös köszönet életi Gebhardt társjelentéstevőt és az összes árnyék jelentéstevőt. Nagyon örülök annak, hogy ez a jelentés világosan kimondja, hogy innovációbarát és digitális technológia barát irányra van szükség Európában. Hogyha a vállalkozások számára lehetővé akarjuk tenni az innovációt, akkor világosan jeleznünk kell azt, hogy támogatjuk az innovációt. A vállalkozásokat mindig arra ösztönözzük, hogy a régi termékeket tegyék félre, és új termékeket helyezzenek előtérbe, de ez csak akkor lehet igaz, hogyha valóban hajlandóak vagyunk elszakadni mindattól, ami már nem működik. Örülök annak, hogy ez a jelentés a megosztás alapú gazdaságot előtérbe helyezi, de utal arra is, hogy milyen akadályok léteznek a tagállamok, amelyek a növekedés útjában állnak, és milyen új megközelítésre van szükség a verseny lehetővé tétele véget Európa gazdasága elsősorban KKV-kra épül, és nem nagyvállalatokra, és a KKV-k azok, amelyek a leginkább elszenvedik a meglévő akadályok jelentette hátrányokat. Ezért azt várom a bizottságtól, hogy legyen proaktív, és járuljon hozzá az egységes piac integritásának fenntartásához. Ez nem csak a megosztás alapú gazdaságra igaz, hanem a következő innovációs hullámra is gondoljunk a nagy, adat, nagy adathalmazokat kezelő szolgáltatásokra vagy a dolgok internetére. Hogyha Európában a kiberbiztonság és a szabad adatáramlás területén nem teszünk megfelelő lépéseket, akkor elveszítjük a lehetőségeket, a növekedési potenciált. Azt várom a bizottságtól továbbá, hogy az internetet tartsa meg továbbra is egy semleges innovációs és kommunikációs platformként. Ki kell mondanunk azt, hogy az internetszolgáltatók nem internetszolgáltatóktól nem várhatók el, hogy ők tartassák be a jogszabályokat. Fontos továbbá a semlegesség és a vélemény nyilvánítás szabadságának fenntartása is. Biztosítanunk kell mindeközben azt is, hogy a polgárok nagyobb befolyást nyerjenek a saját adataik kezelésében könnyebben tudjanak váltani a különböző szolgáltatók között, a különböző platformok között, ugyanakkor azonban a fogyasztókat ösztökélni kell arra, hogy a legalapvetőbb inter- kiberbiztonsági eszközökkel is éljenek, gondolj, gondoljunk a kommunikáció titkosítására, digitális aláírásokra, és így tovább. Nyilván az Európai Unió nem mondhatja meg a polgárainak, hogy hogyan éljenek, és milyen szolgáltatásokat használjanak, ezért az én frakcióm nagy mértékben ellenzi a 8-as bekezdést, és remélem a kollégák tudják támogatni a 24-es módosítónkat, hiszen végeredményben a fogyasztó dönt, az egyén dönt. Arra kellene összpontosítanunk ehelyett, hogy hogyan könnyíthetjük meg a polgárok életét, ennek jó példája az e-kormányzat. Az egyszeri adatszolgáltatás egy nagyon jó példája ennek, és Fontosnak tartom, hogy a parlament kiálljon emellett. Egy nagyon átfogó jelentésről van szó, még hosszasan beszélhetnék róla, de itt most befejezem. Köszönöm még egyszer mindenkinek, és várom a eszmecserét. Köszönöm szépen, Kallasz asszony. A másik társjelentéstevő következik, Evelyn Géphárt, négy perc parancsolja. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a kiváló együttműködést Kallasz asszonynak is. És érdekes, hogy a megosztáson alapuló gazdaság ilyen nagy szerepet játszott, holott az elején nem is akart erről beszélni. Tehát láthatjuk, hogy a vita, az eszmecsere mindig hasznos. Ezzel nyitnék tehát, és ezzel indítanék. Itt az Európai Bizottság megközelítése hiányzik, a munkajog, a szociális jog rendkívül fontos, a cloud, a felhőalapú gazdaságban ez egy olyan téma, amit nem lehet elhanyagolni, tényleg foglalkozni kell vele. Hölgyem és uraim, nagyon fontos, hogy a digitális egységes piacot jól és európai módon alakítsuk ki, hiszen ez az egységes belső piac eh, határtalan kell, hogy legyen, és azt kell, hogy mondjuk, hogy olyan eredményt kell elérni, hogy az Európai Bizottság december 9-én javaslatokat készített, hogy hogyan kezeljük ezt a területet, de hát a későbbiekben szerintem olyan döntés születik majd részünkről, hogy ezt nem fogadjuk el feltétlenül, hogy az online és offline beszerzés, vásárlás esetében különböző jogot kéne alkalmazni. Ez nem jó a fogyasztók számára, és a kis és középvállalatok számára sem, hiszen őket akarjuk támogatni. Itt nem lehet úgy eljárni, ahogyan az Európai Bizottság azt elképzeli, szerintem itt sok feladatot meg kell még oldani. Igen, tisztelt kollégák, hölgyeim és uraim, ahol egyetértünk az Európai Bizottsággal, és Áncip úrnak szeretnénk külön köszönetet mondani ezért, az az, hogy a geoblockinggal szemben fel kell lépni. Nem fogadható el, hogy a polgárokat akadályozzuk abban, hogy az egységes piac előnyeivel éljenek, csupán azért, mert nem megfelelő a címük, a lakcímük nem megfelelő nemzetiségük, vagy nem megfelelő helyen állították ki a hitelkártyájukat. Ez nem az polgárok Európája, a szabad mozgás Európája, amit mi szeretnénk előrelendíteni. Itt igenis össze kell fognunk, együtt kell működnünk, hogy elérjük azt, amit el lehet érni ezen a területen. Ami pedig a digitális tartalmakat illeti, a szétforgácsolás szétforgácsolódás itt is megvan jogi keretek között, erre is reagálnunk kell, és ügyelnünk kell arra, hogy bizonyos üzleti modellek, amelyekkel most rendelkezünk, végül is monopóliumok kialakulását teszik lehetővé, mert nincs európai szintű verseny. Azt is szeretnénk, hogy a polgárok, hogyha vettek valahol egy előfizetést, akkor az egész Európai Unióban használhassák ezt az előfizetést például, mert különben nem beszélhetünk az Európai Unióban szabad mozgásról, ami nekünk annyira fontos, és amiről újra és újra azt hangsúlyozzuk, hogy ezt kell erősíteni. Igen, tisztelt kollégák, egy további terület. Most persze mindent nem tudok négy perc alatt felsorolni, ennyit kapunk mindösszesen négy percet, de hát számítok a kollégákra is, hogy ők is felvetnek néhány dolgot. Egy vitás pont azért volt, amikor beszélgettünk, eszmét cseréltünk, az az elektronikus e-kormányzat volt, itt gondoskodni kell arról, hogy egyszerűsítésre kerüljön sor. A digitalizáció igenis lehetővé teszi az egyszerűsítést. Ez kell, hogy legyen a célja a dolognak. De a once only elv, ez egy olyan elv, amit alaposan végig kell gondolni, hiszen az egyszeri adatszolgáltatás esetében itt azért más problémák is felmerülnek, bizonyos alkotmányossági adatvédelmi problémák felmerülhetnek egyes tagállamokban. Igent mondok tehát az egyszerűsítésre, de az adatszolgáltatás és az alkotmányosság a tagállamok szintjén mindenképpen méltánylandó. Itt még van feladatunk bőven Sajnos az időm időközben lejárt, nyilvánvalóan sokkal többet tudnék mondani erről a jelentésről, de azért külön köszönetet mondok a kiváló együttműködésért az előadóknak, árnyék előadóknak, a munkatársaknak is, hiszen ők is óriási munkát végeztek, és azt is el kell, hogy mondjam, szórakoztató volt ez a munka, élvezte a munkát, már csak azért is, mert ennyire bonyolult volt. Köszönöm szépen. Köszönöm, meghallgattuk a társjelentéstevőket és szeretném üdvözölni a közöns, szeretném üdvözölni a közönséget, aki meghallgatta ezt a vitát, most pedig a Gazdasági Bizottság részéről Renato Szóru következik. Köszönöm, elnök úr! Tisztelt kollégák! Az EKON szakbizottságban foglalkoztunk ezzel a témával, próbáltunk néhány kulcsfontosságú kérdésre koncentrálni, rendkívül nagyon fontos, rendkívül fontos témáról van szó, és a belső piacnak, a digitális belső piacsal kapcsolatban azt mondhatjuk el, hogy nagyon nagy potenciál rejlik benne, nagyon fontos továbbá az, hogy munkahelyeket teremthet. Ezzel kapcsolatban fontos beszélni arról, hogy a megfelelő hozzáférhetést, hozzáférést kell gyakorol, kell garantálni az egész Európai Unióban. Fontos továbbá az adőgyi harmonizáció, ez is prioritás, hogyha Szeretnénk, hogy normálisan el tudjanak helyezkedni a különböző vállalatok, illetve hogy nőjön a kereskedelem. Nagyon fontos, hogy a digitális készségek területén is behozzuk a lemaradást. Az innovációt támogatni kell, az in, a újítókat, az innovátorokat is, a feltalálókat, a újítókat, és jó lenne, hogyha a globális piacon is láthatóvá tennénk ezeket, az, e- ezeket a vállalatokat, személyeket, de ne felejtjük el, hogy veszélyt jelenthetnek például az új monopóliumok. Nagyon könnyen prosperálhatnak ezek a monopóliumok, hiszen egészen em, furcsa tulajdonságokkal rendelkezik a digitális piac. Köszönöm, Steinruck képviselő következik, önnek is egy perce van a Foglalkoztatásügyi Bizottság nevében. Hogyha a foglalkoztatási szakbizottságon múlott volna, akkor a jelentésben jóval erősebben kidomborítottuk volna a digitális munkaerőpiac szempontjait. Köszönöm Evelyn Gebhártnak, hogy ezt a témát, a digitális munkaerőpiac következményeit is figyelembe vette a munkája során, és kiállt ezekért a szempontokért is. Világos, hogy a digitális változást, a digitális technológiákat nem állíthatjuk meg, de fontos, hogy elemezzük en, mindennek a hatását a jövőbeni munkaerőpiacra, a szociális ellátórendszerekre. Itt az Európai Bizottság egyelőre még nem tesz eleget. El kell gondolkodnunk a képzési lehetőségeken, az élethosszig tartó tanuláson, intézményi kereteken belül, és meg kell néznünk, hogy a megosztás alapú gazdaság milyen kiadásokkal rendelkezik már ma, és hogyan tudjuk a, úgy meghatározni a szabályozási keretet, hogy a digitális korban is új munkahelyeket teremt, segítsünk, amelyek minőségiek is. Köszönöm szépen. Különen kolléga következik a idegenforgalmi, idegenforgalmi bizottságtól. Köszönöm szépen az előadóknak és mindenki másnak, aki részt vett a jelentés előkészítésében Örömmel láttam, hogy az Európai Parlament közös irányvonalt tud kialakítani fontos kérdésekben. Nyilván a közlekedés az egyik területről a digitalizáció számos előnyt kínál. Úgy gondolom, hogy a digitalizációval a napi közlekedés, a logisztika még folyamatosabban működhet, és még fenntarthatóbb módon szervezhető meg a közlekedési ágazatban már eh, régóta alkalmaznak digitalizált adatokat, de hát azt is látjuk, hogy ennek ellenére eh, a megújulás jelen van, eh, a, az újfajta mobilitás jelentkezik újfajta szolgáltatások formájában, és ezek jó rész digitális platformokból indulnak ki. Én pozitívnak tartom a fejlődést, az trendet, és a digitális közlekedés felé haladva szerintem fontos, hogy az ügyfelek, a résztvevők feltételeit figyelembe vegyük. Kammerévert asszony egy percben a Kulturális Szakbizottság nevében. Köszönöm szépen. A digitalizáció jelentős változást okoz természetesen a televíziózás és a rádiózás területén is, és ennek még nincs vége. A mobiltelefon, az internet a fiatal emberek tévézését háttérbe szorította a harmadik helyre. Az audiovizuális tartalmak sokkal keresettebbek, mint valaha. Igenis komoly véleményképző erővel bírnak, de ezek jó részt az interneten keresztül terjednek, ha azt akarjuk, hogy a kereskedelmi televíziók és a közszolgálati televíziók fontosak maradjanak a például a sokszínűség kérdésében és a véleményalkotás kérdésében lehetővé kell tenni, hogy hozzáférjenek az offline és online területen is a fiatalok. Ezért itt megfelelő átalakításokra van szükség. Nagyon fontos, hogy a legfontosabb sarokpontokat kialakítsák a jelentésben ebben az ügyben. Ez meg is történt egyébként a sokszínűség igenis fontos a kreatív iparágakban. Ehhez megfelelő szerzőjogra van szükség, amely folyamatosan követni segíteni tudja az alkotás folyamatát is. Itt egy megfelelő egyensúlyra van szükség a minden egyes kérdésben. Általános követelések nem kielégítők. Egyébként követeljük azt is, hogy akik részt vesznek a média kompetencia fejlesztésében, igen, vegyük figyelembe, hogy itt elsősorban fiatal emberekről van szó, de valamennyi generációra figyelmet kell fordítani. Köszönöm szépen. Köszönöm. Dembászki úr következik a jogi bizottság nevében. Köszönöm szépen. Az egységes eh, európai az Európai Egységes Piac jelentéstevője voltam a Júri Szakbizottságban. Köszönöm a jelentéstevők munkáját, köszönöm szépen, hogy igyekeztek egy kiegyensúlyozott szöveget kialakítani. Ez a jelentés nem csak a fő prioritásokat fekteti lé, le, mint az adathordozhatóság például, hanem más kérdésekre is kitér. Ami a szerzői jogot illeti, úgy gondolom, hogy a bizottsági javaslat jó alapot szolgáltat, mégis jóval többet kell tennünk annak érdekében, hogy ne kapkodjuk el a szabályozást olyan területeken, ahol további értékelésre, elemzésre lenne szükség. Nem szabad engednünk a külső nyomásgyakorlásnak, nem szabad elsietnünk ezt a dolgot, és úgy gondolom, hogy ez a jelentés élvezi majd a képviselők többségének támogatását. Missione Libe. Köszönöm most a Libe szakbizottság nevében, Bóni úr, következik egy perce van parancsolja. To all for the report. Köszönöm szépen mindenkinek, aki részt vett ennek a kiegyensúlyozott jelentésnek a kidolgozásában. Ez a jelentés a LIBE szakbizottság kompetenciáit is életén, és érinti, világos üzenetet fogalmaz meg, egységes európai megközelítésre van szükség a digitális technológiák tekintetében. Mit jelent az, hogy kiegyensúlyozott a jelentés? Egyelőre még nem sikerült, illetve sikerült kimondani azt, hogy vannak olyan területek, mint az 5G, az adatbányászás és más területek, ahol mm, erősebb harmonizációra van szükség, és vannak olyan területek, ahol sikerült már konkrét kézzelfogható eredményeket is elérni, például sikerült egyensúlyt teremteni a tulajdonjog védelme, a biztonsági szempontok és más egyéb szempontok között a nagy adathalmazok korában. Tudjuk, hogy az adatok védelme mennyire fontos, főként egy adat alapú gazdaságban, egy adatközpontú gazdaságban olyan megoldásokra van szükség, amelyek kiállják az idők próbáját. Most már elkezdhetünk gondolkodni azon, hogy mit jelent az adatokat megosztani, mit jelent az adatok tulajdonjoga, és hogyan lehet biztonságosabbá tenni az adatokat. Köszönöm szépen. Köszönöm. Most az a most Ansip. Alelnök úr következik a bizottság nevében. Igen, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Az Európai Parlament saját kezdeményezésű jelentése a digitális piacsal kapcsolatban egy rendkívül fontos dokumentum, és fontos témákat tartalmaz ezen a területen. Biztosítanunk kell, hogy az európai emberek, a fogyasztók, a cégek igenis előnyhöz jussanak az egységes piac létre jötte révén. Ez egy fontos prioritása a bizottságunknak. Ez egy olyan terület is, ahol Európa és az európai projekt számos pozitív sztorit tud elmesélni. Éppen ezért a társ jogalkotók Kal egyetértünk abban, hogy sikert kell elérnünk ezen a területen. Köszönöm szépen az előadóknak és az összes többi képviselőnek az Európai Parlamentben, akik részt vettek a jelentés elkészítésében. A digitális egységes piaci stratégia 16 kulcsfontosságú kezdeményezést tartalmaz. 2015. szeptemberében már bemutattunk egy közleményt a szerzőjogokkal kapcsolatban a határokon átnyúló hordozhatóság szempontjából. Ez azt jelenteni, hogy biztosítani szeretnénk, hogy az előfizetők hozzáférése megmaradjon akkor is, hogyha éppen egy másik tagállamban tartózkodnak. A, a copyright közlemény fontos célokat határoz meg, és olyan cselekvési területeket, ahol konkrét lépésekre van szükség, megfelelő határidőkkel együtt. Javaslatot tettünk az új szabályok kialakítására a fogyasztóvédelem területén is, a digitális tartalmak vagy a javak szállítása esetén is az egész Európai Unióban, és segíteni szeretnénk a cégeknek az online értékesítés terjesztését is. Nagyon fontos eleme a digitális egységes piacnak ez a szállítás. 2016-ban egyébként folytatjuk a munkát ezen a területen is. Ehhez hozzájön még, hogy a geoblocking ügyében egyszerűtést szeretnénk elérni például az áfa fizetés esetében, illetve a csomagszállításban a vállalatok számára. A geoblocking tulajdonképpen az egységes piac gondolatával is szembe megy, hiszen nem a nemzetiséget akarjuk, vagy a lakóhelyet akarjuk előtérbe állítani a vásárlások során. Fogyasztók, startupok is, és kis és középvállalatokon túlmenve az európai ipart is szeretnénk támogatni a digitális átállásban. Ez fontos a munkahelyteremtés, a növekedés esetében is. Az ipar fontos pillér az európai gazdaságnak. Nagyon fontos, hogy fókuszálhassunk a szakképzésre és a szaktudásra is. A következő hónapokban felülvizsgáljuk a telekom szabályokat is audiovizuális és e-privacy szempontból javítani kívánjuk a kiberbiztonságot, a biztonságot a felhő alapú gazdaságban, az lehetővé tennénk, szeretnénk tenni eközben az adatok szabad áramlását. Kíváncsian várom egyébként a vitát a mai napon, és a továbbiakban is szeretnénk együtt működni a digitális egységes piac kialakításában az Európai Parlamentben. Azt hiszem sikeresek leszünk Európában. Köszönöm, biztos úr. Most a frakciók véleményét fogjuk meghallgatni. Először a néppárt nevében Virkunnen kolléga, másfél perc, parancsoljon. Köszönöm szépen. Én is szeretnék a magam részéről köszönetet mondani az összes jelentéstevőnek és az összes szakbizottságnak. Nagyon jó volt az együttműködés, és a frakciónk támogatja a jelentést. Azt szeretnénk, hogy a digitális belső piacot még tovább mélyítsük, mi is kedvezőnek tartjuk ezt a fejleményt, mint a munkahelyteremtés, mint a gazdasági növekedés szempontjából. Sajnos egyenlőre még hátul kullogunk, hogyha Amerikával vagy Ázsiával hasonlítjuk össze magunkat, biztosítanunk kell azt, hogy az új digitális szolgáltatások területén ugyanolyan szintet biztosítsunk, mint a hagyományos szolgáltatások területén, Például az elkönyvek esetében olyan adózási szabályokat kellene alkalmazni, mint a hagyományos könyvek esetében. Olyan szabályozásra van szükség, amely rugalmasságot biztosít, amely nem teszi nehézkessé az ágazatainkat, és amely révén élhetünk az internet nyújtotta lehetőségekkel. Örülök, hogy a parlament a jelentésében hangsúlyozza a területi alapú tartalomkorlátozás megszüntetésének szükségességét, fontos ez mind a fogyasztók, mind a vállalkozások szempontjából. Fontos, hogy a digitális szolgáltatások ugyanúgy határokon átnyúlóan is működni tudjanak, mint más szolgáltatások. Az 500 milliós digitális belső piac hatalmas lehetőségeket kínál az európai vállalkozások számára, és most rá kell bírni a KKV-kat, hogy éljenek is a lehetőségekkel. Köszönöm, most tehát a frakciók véleményét hallgatjuk meg. Ezért a kérdések feltétele, feltevése, a kékkártyák felmutatása relatíve értelmetlen. Várjuk meg, amíg halad, előre haladunk a vitába, akkor majd lehet kékkártyákat felmutatni. Kumpula Nátri képviselő következik. Parancsoljon. investointa? Köszönöm szépen. Az Európai Unió hatalmas kihívásokkal néz szembe. Munkahelyeket kell teremteni, növekedést kell biztosítani. Javítani kell a, a közérdekű szolgáltatásokon, és bizalmat kell építenünk, főként az ifjúság körében. Ezen kihívásokat le kell küzdeni, és minden eszközt meg kell ragadni ennek érdekében. Úgy gondoljuk, a digitális egységes piac lehetőséget kínál a növekedés és a munkahelyteremtés szempontjából a digitális ágazatok gyorsabban növekszenek, mint az összes többi ágazat, és minőségileg is jó munkahelyeket teremt ez az ágazat, ezért helyén valónak tartom az Európai Bizottság megállapításait. A digitális egységes piacra vonatkozó stratégia lehetővé teszi, hogy egy digitális alapú igazságosabb társadalmat teremtsünk. A digitális szakadékot is meg tudjuk szüntetni, hogyha az infrastruktúra területén és a polgárok készségeinek javítása területén teszünk valamit. Az összes polgár számára biztosítani kell a hozzáférést a digitális szolgáltatásokhoz, de fontos hogy gondoskodjunk arról is, hogy a digitalizáció ne váljon a szociális, illetve a társadalmi kirekesztés újabb csataterévé. Fontos, hogy mindenki részt vehessen ezekben a folyamatokban. Jó lenne, hogyha Európa ismét a digitalizáció éllovasává válna, új észszerű megoldásokra van szükség, és Európában a legfejlett legfejlettebb, legbiztonságosabb infrastruktúrát kell megteremtenünk. A most létrejövő csomag elősegíti az innovációkat, elősegíti a kritikus fontosságú infrastruktúra létrehozását, és az európai polgárok számára lehetővé teszi az internetes hozzáférést. Új megoldás, digitális megoldásokra van szükség, például a kutatás területén is, és fontos, hogy ezek európai megoldások legyenek, hiszen mi haszna az egységes piacnak és a digitális szolgáltatásoknak, hogyha ezek a szolgáltatások csak a különböző országhatárokig érnek? Úgy gondolom az új alkalmazások lehetővé teszik azt, hogy határokon átnyúló szolgáltatásokhoz mindenki hozzáférhessen. Élni kell az új lehetőségekkel, a dolgok internete is új lehetőségeket kínál a termelésben és a mindennapokban is, és ahhoz, hogy sikerrel jár, rájárjunk, a már hagyományos iparágak digitalizációjára is szükség van. A bizottság elemzései szerint a hagyományos ágazatokban is teremthetőek új munkahelyek a digitalizáció előre haladtával. Egy olyan változásról van szó, amely megkívánja az erős politikai vezetést, a parlamentnek vezető szerepet kell vállalnia az új digitális szabályok létrehozásában, és mi az SND frakcióban úgy gondoljuk, hogy a digitalizáció egy új kezdetet jelenthet a növekedés szempontjából, a egészségügyi reformok szempontjából és sok más egyéb terület szempontjából is. Együtt kell működnünk a társadalom összes részével azért, hogy ez a váltás sikeres legyen mindenki számára. Köszönöm, most az ECL frakciót fogjuk meghallgatni. Vicky Ford következik. Köszönöm szépen, ha akarunk lenni egy versenyző világban, akkor elő kell segíteni ezt a területet, a digitális területet, a megosztáson alapuló gazdaság óriási előnyöket kínál és segíthet nekünk abban a növekedésű szociális kérdéseket is megoldjunk Természetesen vannak változások, hagyományos különbségtétel a fogyasztó és az üzleti élet között, a versenyképesség, stb. Itt ez folyamatos változásnak van kitéve, ez folyamatos kihívásokat is jelent. Bármilyen szabályt hozunk létre, a lényeg az kell, hogy egy digitális gazdaságot lendítsük előre vele, ne alássuk ezt a területet, lehetővé kell tenni a fejlődést. Nézzük meg a kockázatokat, igyekezünk segíteni az innovátorokat, a feltalálókat, áfakat és csökkenteni a költségeket. Azt gondolom, hogy pozitív hangnemben kell közelítenünk, és a jelentés ezt teszi, ezért támogatom is természetesen. Nem annyira észszerűek a bizottság, a, a bizottság digitális területtel kapcsolatos javaslatai. Például nézzük meg a különbségtételt az online és az offline beszerzés között igenis van egy kockázata annak, hogy itt zavar alakul ki. Szükség van adatokra, alapvető fontosságú terület ez, és a big data előnyeit is figyelembe kell vennünk, de azért némileg aggaszt ez az új rendelet a kis és középvállalatokkal kapcsolatban és azt gondolom, hogy nem az utolsó pillanatban kell a tárgyalásokat lefolytatni, mert így nem jöhet létre egy világos, koherens jogalkalmazás. Mint egy 500 millió fogyasztója van 28 államban ennek az egységes piacnak. Ez a legnagyobb piac. Ez a digitális világnak nincsenek határai, és ezt egész Európában be kell látni, de tulajdonképpen globális kérdésről van szó. A protekcionizmus már úgysem fog működni. Köszönöm. Karáncova kolléga következik két perc az Alde nevében. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr. Ugyanúgy, ahogy az ipari forradalom révén Európa vezető szerepre tett szert a világban, ugyanúgy a digitális egységes piac is új növekedéshez vezethet és új munkahelyeket teremthet Európában. Ez a digitális forradalom egy újfajta ipari forradalom. És ugyanúgy, ahogy akkoriban féltünk az ismeretlentől, most is félünk tőle, ezt láthatjuk a digitális protekcionizmusban megnyilvánuló véleményekben, és az új innovatív üzleti modellektől való félelemben is. Vannak azok, akik alkalmazkodni tudnak, és vannak azok, akik attól tartanak, hogy lemaradnak. Ha azonban továbbra is fenn akarjuk tartani a az életminőségünket, akkor nekünk társadalomként alkalmazkodnunk kell ahhoz a digitális forradalomhoz, amely már most körülvesz bennünket. Meg kell tennünk a lépéseket az irányban, hogy egy igazi digitális egységes piacot teremtsünk. Azokat a szakpolitikákat kell teremtenünk, amelyek az innováció, az új üzleti modellek és az új ellátási láncok szempontjából előremutatóak. Olyan politikára van szükség, amely elismeri, hogy a platformok és a megosztás alapú gazdaság nem olyasmi, amitől félni kell, hanem a jövő gazdaságának a motorjai. Fontos, hogy elköszönjünk a túl szabályozott gazdasági modellektől és üzleti modellektől. Biztos úr, a digitális piacra vonatkozó stratégiájában 16 útvonalat vázolt fel, 16 irányt, amelyel Európa sikerrel járhat. Megerősíthetem, hogy az ALDE frakció teljes támogatását élvezi ennek végrehajtásában. Az egész stratégiát végre kell hajtanunk, mert különböző Európa elmarad a világ vezető régióitól, hogy sikeresek leszünk vagy elbukunk, az csak rajtunk múlik, és most, már most is cselekedhetünk annak érdekében, hogy sikeresek legyünk. Remélem, hogy a szavazás megerősíti, megerősíti majd a bizottság mandátumát abban, hogy cselekedjen ezen a téren. Kérem, hogy a bizottság már most tegyen meg mindent ezen a téren, mert már tulajdonképpen most is elkéstünk. Köszönöm. Köszönöm másfél perc, Ragua nevében Ernst kollega következik. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőknek azért, hogy ilyen kiválóan együttműködtek. Ezt mindenképpen szerettem volna kiemelni. Nem egyszerű dossziéról van szó, de mégis felmerül bennem a kérdés, hogy a bizottság tervei elégségesek-e ahhoz, hogy a digitális egységes piachoz való egységes hozzáférés mindenki számára biztosítható legyen. Számára, számomra ez még nem tisztázott, ezért még harcolni kell. Mindig a polgárok bizalmáról beszélünk, a digitális világba vetett bizalmáról, igen, ez is fontos, de nem magától értetődő ez a bizalom. Nekünk az a fontos, hogy a fogyasztók bízhassanak az adataik védelmének, védelmében, bízhassanak abban, hogy az alapvető jogaik is védve vannak, és ezt mindenhol szem előtt kell tartanunk akkor, hogyha minden résztvevő számára igazságosan akarjuk tenni a digitális egységes piacot. Úgy gondoljuk, hogy a területi alapú tartalomkorlátozást mindenképpen meg kell szüntetni. Úgy gondoljuk, hogy ez a kulturális sokszínűséget hátráltatja, Gondoljunk például a kisebbségekre és az ő hozzáférésükre, a különböző tévécsatornákhoz például. A geoblocking az illegális letöltéseket is előmozdítja, ezért is meg kell szüntetni. Emellett a mindenki számára hozzáférhető, szabadon hozzáférhető ingyenes szoftvereket is támogatjuk, úgy gondoljuk, hogy ez egy nagyobb arányú ellenőrzést is lehetővé tesz a felhasználók számára, és harmadsorban fontos számunkra sávú internet hozzáférés kiépítése. Itt még sokat teendő, nem csak a nagyok, hanem a kicsik tekintetében is, és végül, de nem utolsó sorban, a következetes hálózatsemlegesség nélkül mindez mit sem ér. Köszönöm. Köszönöm szépen, a zöldek nevében Réda asszony következik másfél perc. Uh, köszönöm elnök úr, köszönöm kollégák a bizottság a digitális belső piacról nevezi ezt a csomagot, de ne felejtjük el, hogy nagyon fontos az, hogy le döntsük a belső piac ilyen irányú akadályait. Nos, nagyon fontos az, hogy a, globalizá- hogy a globalizáció idejében mindenki számára profitáló legyenek, profitálók legyenek a digitális lehetőségek. Nos, ez a stratégia csak akkor teljes, hogyha figyelembe veszik mások véleményét is, nagyon fontos a nyílt forráskódú szoftverek kérdése, a különböző technológiák, a közösségi wifi projektek, ezekkel, ezen keresztül a nethez való hozzáférés megnő a távoli területeken is. Nagyon fontos, hogy a különböző befektetőket meg tudjuk találni. Nagyon fontos a hálózat ez az alapja annak, hogy működőképes legyen ez a stratégia. Az új technológiákat úgy kell alkalmazni, hogy az alapjogokat is tiszteletben tartsuk. De nem kell, nem kell úgy csinálni, mintha új dolgokat találnánk fel, egész egyszerűen be kell tartani a szabályokat, az internet több, mint egy hatalmas internetes áruház. Nos, nagyon fontosnak tartom azt, hogy a tudást megfelelően tudjuk a tudáson keresztül megfelelően tudjuk információcserét végrehajtani. Úgy gondolom, hogy ez a stratégia jó irányba halad, és szeretném megköszönni a bizottságnak a jó együttműködést. Köszönöm. Most az EFDD nevében Borelli kolléga következik, Dávid, parancsolj. Köszönöm, elnök úr. Több jogszabályra vonatkozó javaslat fog érkezni ezen csomag keretein belül szerintem egy kicsit nagyra törőbbek lehetünk volna. Nagyon fontos, hogy az európai digitális egységes piaci intézkedés csomag középpontjában a polgár legyen, ne felejtjük el, hogy a polgárok választottak minket. Nyilván ezt nem lehet elvárni az Európai Bizottságtól és a tanácstól. A Telekom csomag felülvizsgálatára várunk, ez is fontos része ennek a stratégiának. Itt kell nagyra törőbbnek lenni, bátrabbnak, nagyon fontos, hogy jó munkát végezzen a bizottság, például az internetes kereskedelemmel kapcsolatban. Sajnos a keres, az online kereskedelmet nem használja ki még megfelelően az európai gazdaság. A KKV-knak, a KKV-k bevételének, illetve eladásainak csupán 14%-a történik online. Nagyon fontos, hogy megteremtsük a bizalmat ez iránt, a kereskedelmi mód iránt, és azt hiszem, hogy ezáltal új munkahelyeket is teremthetünk. Köszönöm. Elnök. Az ENF frakció nevében Trosinski asszony következik. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. A digitális a digitális fejlődés komoly fejlődési potenciált jelent az összes európai KKV-nak, és ezért igent mondunk erre. De sajnos rossz úton haladnak. Már megint azt szeretné a bizottság elérni, hogy a tagállami hatásköröket megnyírbálja, digitális területen is. Az európai polgárok jóléte nagyon fontos, ide tartozik természetesen a francia jóléte is. Kérdés, hogy ez a Big Data-en keresztül történik-e meg. A stratégiai állami természetű adatok védelme, illetve a személyes adatok védelme komoly fejtörést jelent számukra. Reméljük, hogy az ez irányba vonatkozó módosítók megkapják a szükséges többséget a szavazásnak. Tehát támogassuk az európai, védjük az európai fogyasztókat, erre iget mondunk, de nemet mondunk arra, hogy a tagállami érdekek felé helyezzék a föderatív érdekeket. Európa jövője a tagállamok közötti megfelelő egyensúlyon át vezet. Köszönöm. Köszönöm most a most Korvin Mikke következik a független képviselők nevében. Egy perce van, parancsoljon. Głosowali za. Zwracamy tylko uwagę na przerażający bełkot, który temu, temu tłumaczy i niejasność pojęć, no bo każdy rynek jest jednolity. A... Nem értem igazán, hogy mi történik valójában minden nemű piac egy egységes piac. Nézzük csak meg, mit akarunk az egységes digitális piaccal. Ez, ez tipikus Európai Uniós blabla. Igenis, látni kell, hogy ugyanígy beszélünk a nők egyenjogúságáról azt gondolom, az teljesen irreleváns, amiről itt beszélünk. Nincs jelentősége ennek, mert nem látjuk, hogy ki van valójában az internet mögött. Köszönöm. Most Schwab úrral megnyitjuk a vitát, az egyéni képviselők vitája következik. Elnök úr, tisztelt alelnök úr, tisztelt kollégák! Én is szeretnék a néppárti frakció részéről köszönetet mondani mindazoknak, akik ezt a rendkívül átfogó dossziét ilyen jól kialakították, és egy olyan kompromisszumot dolgoztak ki, amely mindenki számára elfogadható végső soron. Jó, hogy az európai parlamenti vita során világossá tesszük azt, hogy egy olyan megközelítésről van szó, mely szinte az összes szakpolitikára kihatással lesz. Néppárti frakcióként ezért fontosnak tartottuk azt, hogy minden szakbizottság, amely részt kíván menni a munka során, munkában, lehetőséget is kapjon erre. Ezért az összes területről érkező módosításokat figyelembe is vették a jelentéstevők, amelynek köszönhetően ugyan a jelentés még átfogóbbá vált, de így lehetővé vált az, hogy az összes érintett szakbizottság érvényre juttathassa a véleményét. Ami az adatvédelmet és a nagy adathalmazokat illeti, Bóni kolléga már beszélt erről. Egy olyan igazi digitális egységes piacra van szükség, amely határokon átnyúlóan működik, a fogyasztók érdekében, de lehetőségeket teremt a munka, munka munkáltatók szempontjából is. Egy perc 30 másodpercen van, tovább beszélhetek, elnök úr, köszönöm. Mindennek kihatása van a munkaerőpiacra, az adózásra, és nyilván az innováció is fontos. Az innovációt persze összefügg a meglévő piacok kon felmerülő problémákkal is, erről még lesznek viták, a geoblockingról is beszélni kell, az adat, illetve az adózásról is, remélem, hogy sikerül majd a jelentés alapján előre lépést elérni mindezen területeken. Köszönöm. Köszönöm, Schwab kolléga, elnézést kérek, most vettem át az elnöklést, és egy kicsit elnéztem a felszólalási időt. Nika kolléga következik egy perc domnule vicepreședinte pentru a avea o piață digitală. Köszönöm szépen, elnök úr. Ha tényleg integrált digitális piacot szeretnénk, akkor az infrastruktúrába kell beruházni, illetőleg gyors kommunikációs hálózatokat kell kialakítani vidéki területeken is és távoli területeken is és ami pedig az indokolatlan geoblockingot illeti, itt konkrét lépésekre van szükség, hogy ezt megakadályozzuk. Ki el kell tüntetni ezeket a rossz gyakorlatokat, nem szabad különbségtételt különbséget tenni az emberek között, a lakóhelyük, illetve a nemzetiségük között a hordozhatóság és az interoperabilitás megteremtése az első lépés, hogyha a tartalmak szabad mozgását szeretnénk elérni, ez lenne a célja az egész feladatnak, amit elvégzünk. Hiszen a cél a határokon átnyúló szabad digitális mozgás. Meg kell szüntetni az akadályokat. Köszönöm szépen, Henkel kolléga. Hölgyeim és uraim, mielőtt két évvel ezelőtt politikus lettem volna, végülis egész életemet a gazdaságban törtöttem, és amikor 25 évvel ezelőtt az IBM Németországban terminálokat alakítottam ki a munkatársak számára, akkor a szakszervezet, az egyház, mindenki támadott. Akkoriban azt mondták, hogy az embereket meg kell óvni az önkizsákmányolástól. Hadd mondjam el, hogy ezzel a jelentéssel kapcsolatban is bizonyos békákat le kellett nyelni, bármennyire is jó ez a jelentés. Újra és újra voltak olyan képviselők, amikor ezt előkészítettük, akik úgy gondolták, hogy az emberek egyre inkább a külső befolyásra hagyatkoznak, és kevésbé igyekeznek a saját sorsokban dönteni. Ez szerintem ebben az ágazatban lehetetlen. Úgy gondolom, hogy a magánkezdeményezés kreativitást teremt, és nem állami közbeszólásra van szükség, és a túl sok előírás végül is árt a vállalataiknak. Ha ma feltesszük a kérdést, hogy a digitális Európa miért maradt le az Egyesült Államok mögött, sőt újabban Ázsia mögött is. Nos, ennek az oka az, hogy nem bíztunk eléggé a polgárainkban, és túl kevés szabadságot, mozgásteret adtuk nekik. Csak szabadsággal és felelősségvállalással tudunk kreatívak lenni olyan szinten, hogy az egységes digitális piac is működni tudjon. Most pedig szeretném még elmondani, hogy amit újra és újra mondok, az egységes eurót meg kell szüntetni. Henkel kolléga úr, való Jakoncári képviselő szeretne egy kérdést feltenni önnek. Elnök úr, köszönöm szépen a szót. Ön azt mondta, képviselő úr, hogy Európa azért maradt le a digitális fejlődésben, mert nem bíztunk eléggé a vállalatokban és az egyénekben. Azt gondolom, hogy az általános elemzés az kell, hogy legyen. Azért maradtunk le, mert mind a 28 tagállam saját adatvédelmi szabályozásokat alkalmaz, és különböző módon szabályozza a 28 állam a digitális világot. Talán az európai jelenlegi helyzet nem tesz eleget a globális kihívásnak. Szerintem abban igaza van, válaszol a képviselő, hogy a szétforgácsolt európai piac az egyik ok. Nem ez a fő ok azonban szerintem. A fő ok az, hogy Európában túlságosan bízunk az államban, mindent az államra hagyunk. Nézzük meg az állami támogatásokat, a programokat az információs és kommunikációs technológiában. Meg se lehet számolni az elmúlt 30 évben. Az Olivetti, a Nixdorf, a Siemens, a Bull, híres európai cégek voltak. Itt az ICL, mind eltűntek, de az amerikaiak me- megmaradtak. Köszönöm, Henkel kolléga mondja az elnök. Értsék meg kérem, ha kék kártyát teszek lehetővé, akkor nem lehet 30 másodpercért tovább válaszolni. Ennyi a kérdésre és ennyi a válaszra, ennyi van. Különben nem lehet kék kártyát alkalmazni. Tum kolléga, másfél percben. Igen, tiszt tisztelt kollégák, abban egyetértünk, hogy a világ egyre inkább digitálisabb, az elektronikus kormányzás, az elektronikus kereskedelem minden napunk részévé vált. Sajnos az európai jogalkotás és politika nem mindig aktuális ezen a területen, és vannak államok, amelyek nem elég jók ezen a területen az én hazámban egy céget fél óra alatt meg lehet alapítani, és az internetet, mindenethez csatlakozni lehet mindenhonnan a világon, de számos tagállamban ez nem így van, nem ilyen könnyű és számos nyilvántartás nem működik digitális alapon. Hogyha megnézzük a digitalizált dokumentumokat, nem mindenhol lehet ezt alkalmazni sokan még az Európai Unión belül sem, sőt az Európai Parlamentben sem képes alkalmazni a digitális dokumentumokat, pedig ez egy fontos téma. Igen, tisztelt kollégák, 16 fő irányvonalat jelöl meg az Európai Bizottság ebben a fontos ügyben, de azt gondolom, hogy alapvető kérdéseket kell még tisztázni, hogy a megfelelő működést biztosítani tudjuk a digitális egységes piacon. Köszönöm szépen, Tom kollégának, Szili Kotis kolléga. Köszönöm szépen, igen tisztelt kollégák. A digitális egységes piac az új technológiákkal foglalkozik, de mindenek előtt a nemzetközi tőke érdekeit szolgálja. Itt igazából nem a polgárok javára kívánják ezt erősíteni, hanem éppen ellenkezőleg az egész oda fog vezetni, hogy a vállalatok még nagyobb profitot halmoznak fel. Az egységes digitális piacról beszélünk, és ha ez kialakul, akkor a munkavállalói jogokra, a kis és középvállalatokra és a fogyasztókra nézve hátrányos következményekkel járhat. Ezért a célokat újra kell meghatározni. A középpontba a polgárok érdekeit kell állítani Egyértelmű az álláspontunk. Az egységes digitális piacnak ahhoz kell hozzájárulnia, hogy új értékes munkahelyek jöjjenek létre, hogy erősítsük a munkavállalói és a fogyasztói jogokat. Ugyanannyira fontos egyébként az is, hogy az internethez való ingyenes hozzáférést biztosíthassuk, illetőleg ezzel párhuzamosan a személyes adatok védelmét is biztosítanunk kell, a kis és középvállalatokat kell erősíteni a digitális piacon keresztül, például a finanszírozásban, illetve a piacon való megmaradásban kell segíteni őket. Ilyen értelemben terjesztettünk elő módosítókat. Köszönöm Szilió Kótusz kolléga, Tarant kolléga. Köszönöm szépen. Az és idevágó bizottság elnöke, és a parlamentben is alelnökként dolgozom ezen a területen. Azt kell elmondanom, hogy fontos témák azok, amelyekkel itt foglalkozunk. Örülök neki, hogy a hozzáférés mindenképpen fontos, olyan személyek számára is, amelyek fogyatékkal élnek, mert ez teszi lehetővé a részvétel munkaerőpiacban. Ez jön még a, a digitális egységes piaci stratégia nem veszi figyelembe azt, hogy a fogyatékkal élők számára teljes hozzáférés biztosítson a digitális piachoz. Azt gondolom, hogy a hozzáférés és az interoperitás fontos tényezők, ezt jobban kellene hangsúlyozni az új programban. Kiváló olvasóprogramok vannak a vakok számára és a gyengéletek számára, de nem, ha ez nem tesszük eléggé interoperabilitással, tartalmakkal, hogy tényleg hozzáférjünk vele, akkor ez nem sokat ér. Éppen ezért egységes standardekre, szabványokra van szükség az egységes európai piacon. Biztos úr, ez a jelentés négy és fél oldalak keretében tartalmaz referenciákat, ami azt bizonyítja, hogy az Európai Bizottság nem él a szöveg adta lehetőségkel. Kérem, hogy ezúttal legyünk okosabbak és dolgozzunk másképp. Köszönöm szépen, Tarant kolléga. Maletics kolléga szeretne egy kérdést feltenni önnek. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megköszönni a jelentéstevőknek, hogy még nem adta meg önnek a szót, szól közben az elnök. Még nem öné a szó, Zulór, Maletics kollégáé a szó. A kollégin Maletics. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, hogy helyt adott a kékkártyás kérelmemnek. Észtország az egyik vezető szerepet játszó ország a különböző elszolgáltatások területén világszerte. Szeretném megkérdezni, hogy hogyan kívánnak segíteni azoknak a tagállamoknak, amelyek nem olyan fejlettek ezen a téren. Milyen mechanizmusokra van szükség az átállás, a digitális átállás szempontjából is, hogyan lehet a digitális egységes piacot előmozdítani a gyakorlatban, a tagállamokban? Nagyon szépen köszönöm a kérdést. Tulajdonképpen nem én vagyok a megfelelő személy ennek a kérdésnek a megválaszolására. Ánszép úr, aki kilenc évig volt eh, az illetékese ennek a témának, talán jobb válaszsal szolgálhatna, de hogyha eh, bármilyen területen érdeklődnek a mi tapasztalataink iránt, nyugodtan kérdezzenek rám, nagyon szívesen segítünk. Köszönjük szépen, egy perce van Zuló kollégának. Köszönöm szépen, elnök úr! Én is szeretném megköszönni a jelentés tevők munkáját, kiegyensúlyozott jelentés született, és nagyrészt támogatni tudjuk a szöveget. Számomra alapvető fontosságú, hogy a munkánk során három pillért juttassunk érvényre, hogy ezáltal valósítsuk meg a digitális egységes piacot. Az első pillér a egyenlőség. Minden fogyasztónak ugyanazokat a jogokat kell biztosítani, legyen szó online vagy offline tevékenységről. Éppen ezért mindent meg kell szüntetnünk, ami diszkriminációnak minősül, gondolok itt a geoblockingra. Másodszorban részvétel. Biztosítanunk kell azt, hogy a polgárok számára lehetővé váljon az adatcsere, ezáltal válhat hatékonyá ez a piac, és harmadszor itt van még a bizalom kérdése. Számos eszközünk van arra, hogy ebbe az irányba mozduljunk el, de nagyon fontos az, hogy a cégütőzéseket meg is tudjuk valósítani ezen eszközökön keresztül. Köszönjük szépen, most egy percre Kappel asszonyt hallgatjuk meg. Köszönöm szépen, elnök úr biztos úr. A digitális gazdaság területe rendkívül fontos Európában a foglalkoztatás és nő a növekedés szempontjából 400 milliárd euróról beszélünk, és 3,8 millió új munkahelyről. Éppen ezért külön köszönetet kell mondanom az előadónak, hogy sikerült ezt az igen átfogó anyagot és bonyolult anyagot ö, ö, megfelelően összevonni, és jól figyelembe venni a jelentés elkészítése során. Így sikerült egy átfogó jelentés született, ezzel tényleg dolgozni tudunk. Azért egy megjegyzést, kritikát engedjenek meg. Az egyik pont az, hogy egyre többet akarunk szabályozni. A felelősségvállalás, az e-commerce területén, a geoblocking, az adatbányászat, a telekom területe, a media framework, a média kereket a 21. században, stb. stb. A több szabályozás nem mindig jobb szabályozás. Szerintem a státuszt fel kell mérni az új szabályozás előtt, felmés kell végezni. A verseny és a beruházás az széles sávú hálózatba, a nagyobb verseny nem mindig vezet ahhoz, hogy jobb Köszönöm szépen, Kappel kolléga. Kárinc kolléga, ugyanis Kovács kolléga nincs jelen. Köszönöm szépen. Tisztelt biztos úr, tisztelt kollégák! A digitális belső piac nevet adtuk ennek a csomagnak, remek, remekül hangzik. Azt hiszem mindenki átérzi, hogy mi, mit jelent ez, de vajon az Európai Parlamenten kívül az emberek értik, miről van szó? elmegyünk mondjuk Münchenbe, teszünk egy kis kolbászt, onnan el tudunk menni Rigába, vagy el tudunk menni Stockholmba, Lisszabonba, és megehetjük ott is ezt a müncheni kolbászt. Ez végül is nem lehetetlen, de Rigában előfizethetek tévére, vagy digitális tartalomra, de ezt nem nézhetem sem Münchenben, sem Dublinban. Vajon miért? Az áruk esetében mindez jól működik. Képesek voltunk arra, hogy megszüntessük az akadályokat, de a digitális piacon, amely egyre fontosabb gazdaságunk számára, még mindig megvannak ezek a gátak, ezek az akadályok, amiknek a szerzői jogok amiket a jogok illetve különböző szabadalmak jelentenek. Ezeket az akadályokat kell megszüntetni. Nagyon fontos, hogy a szabadalmi jog, illetve a jog érvényes legyen az egész Európai Unióban, de ne csak Münchenben lehessen megvenni ezeket a kolbászokat. Ez abszurd. Jó lenne, hogyha az internet élvezetéhez sem egy bizonyos helyen kelljen lenni. Köszönöm. Kárinsz kolléga. Szanyi kolléga szeretne önnek kérdést feltenni. Elfogadja a kérdést? Karinsz kolléga? Elfogadja a kérdést? Akkor tessék parancsoljon. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, elnök úr. Tisztelt képviselő úr, bár ezt korábban felszólaló néppárti kollégáktól is szerettem volna megkérdezni, hogy van e annak valami különleges oka hogy önök bár nagyon helyesen és egyet is értek hogy a digitális piac számtalan elemét emltik itt a kérdés fontosságát illetően de miért hagyják ki a néppárt részéről állandóan az oktatásban az edukációban rejlő elemeket minthogyha ez nem lenne önöknek fontos kérdezem tisztelettel. Kolēģi, paldies par jautājumu. Megköszönöm a kérdést. Hogyha belső piacról beszélünk, mint olyanról, nos, a digitális belső piac néppárti szempontból mi azt mondjuk, hogy meg kell szüntetni az akadályokat. Az összes olyan területen, bárhol is legyen az, amely megnézíti ennek a működését. A digitális belső piac nagyon fontos oktatási szempontból is, szempontból is, de fontos ez az áruk vagy a szolgáltatások szempontjából is. Mi azt mondjuk, hogy semmilyen akadály sem jó. Köszönjük szépen, Géring de kolléga következik egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy teljes mértékben integrált digitális belső piac az egyik kulcsfontosságú prioritás a jelenlegi Európai Bizottság számára. A digitális technológiák hatalmas lehetőségeket teremtenek a munkahelyteremtésben és a versenyképesség javításában. A növekedés 450 milliárd eurónyi volumenű is lehetne akár. A gond csupán az, hogy a tagállami telekommunikációs piacokon nagyon rugalmatlan a szabályozás, továbbá említeni kell a szerzői jogi problémákat, és szükség van arra is, hogy a fogyasztók megváltoztassák a magatartásukat, és megreformáljuk a szerzői jogi keretet annak érdekében, hogy a digitális forradalmat elősegítsük. Fontos ez az adatvédelem és a fogyasztóvédelem szempontjából egységes szabályokra van szükség ezen a téren, emellett pedig a kultúra és a vállalkozói szellem előmozdítására is szükség van. Köszönjük szépen, Dalton kolléga következik egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr! A digitális forradalom megérkezett, minden vetületét az életünknek meg fogja változtatni, ugyanúgy, ahogy a mezőgazdaság és az ipari forradalom is tette. Teljesen máshogy fogunk ezen dolgozni, élni, máshogy töltjük a szabadidőnket, de ez egy globális piac, nem egy európai belső piacról van itt szó, hanem egy globális piacról, ezért nem szabad új akadályokat felállítanunk. Ezt a, ezt a vitát például mindenütt elérhetővé tettük a világon az interneten, mindenki hallgathatja, ugyanakkor vannak olyan online tartalmak, amelyek helyenként bizonyos földrajzi területeken nem elérhetőek. Én támogatom a javaslatokat, de nincs szükség pán-európai licenszekre. Támogatnunk kell a megosztás alapú gazdaságot is, az emberek a megosztásra alapoznak, ezt kívánják előmozdítani, úgyhogy ezt kell lehetővé tennünk. Ugyanakkor azonban nem szabad megengednünk azt, hogy akadályozzuk ezt a forradalmat csak azért, mert a már bevált hagyományos üzleti modellek ellenében hat. A digitális cunami jön, és fel kell készülnünk rá. Köszönöm szépen, Dalton kolléga, most pedig Peterson kolléga másfél percben. Köszönöm szépen. Mindenek előtt köszönetet mondok a két előadónak, hiszen fontos munkát végeztek ez egy fontos területen. Egyre több európai dolgozik online és működik online, ezért nagyon fontos, hogyan tudjuk védeni az adatainkat, az információinkat, hogyan tudjuk önmagunkat megvédeni anélkül, hogy alapvető jogainkról lemondanánk, vagy a szólásszabadság alapvető jogáról. Igenis fontos, hogy ezt hangsúlyozzák, hogy Igenis, alapvető szintet biztosítani kell mindenki számára a biztonság területén. Igenis, meg kell előzni a cenzúrát és meg kell előzni azt is, hogy a szólásszabadságot korlátoznak az interneten például oly módon, hogy a felelősséget csökkentjük a szolgáltatók esetében. Itt a folyamatosan ellenőrzik az illegális tartalmakat, és különböző platformok nem válthatják fel a bűnüldöző szervek munkáját, és annak ellenére, hogy a digitális egységes piaccal foglalkozunk, azért a saját online tevékenységünket ne korlátozzuk. Itt európai platformokra van szükség, ezért kell biztosítani a biztonságos adatátitelt az interneten. Hangsúlyozni kell, hogy megállapodás szülessen, Ha annak érdekében, hogy ne csak az amerikaiak döntsenek ezen a területen, mert az európai fogyasztó jogbiztonságáért mi vagyunk a felelősek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Péterzen kollégának, Masztalka kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Mint már hallottuk az imént, az internet egy fontos formája a kommunikációnak napjainkban. Ennek ellenére egy sor korláttal találkozunk. A GUE támogatja a digitális egységes piacot, de azért látni kell azt is, hogy vannak itt problémák, amelyeket még kezelnünk kell. Például az adatvédelem ügyét, a fogyasztóvédelem ügyét nem szabad szem előtt téveszteni az egységes piac kialakítása során sem vagy az e-kormányzás is egy fontos terület, amelyet nem felejthetünk el. Igenis, ennek során az emberek jogait meg kell védenünk. A digitális egységes piacnak kell, hogy legyen egy szociális dimenziója is, még ha digitális piacról is van szó. Köszönöm szépen, Rajnon kolléga. Elnök úr, a vita késői időpontjához képest egy új dolgot vetnék fel. Itt nem csak gazdasági és egységes piaci dimenzióról szabad beszélnünk, itt nem csak fogyasztói jogainkról van szó, hanem polgári jogainkról is. A geoblocking esetében el kell, hogy mondjam, Arról van szó, hogy az európaiak tartalmat láthatnak-e minden országban. Itt ez nem csak egy fogyasztóvédelmi kérdés, hanem cenzúra kérdése és szólásszabadság kérdése is, hogy valóban egész Európában minden tartalomhoz hozzáférjünk e mindent meg tudunk-e hallgatni, mindent meg tudunk-e nézni ezért a polgári jogok képviselőivé kell tennünk magunkat. A média világa megváltozott az utóbbi időben. Régebben nem volt lehetőség arra, hogy tartalmakat állítsunk elő, és az megvolt a akkor az embereket nem lehetett megakadályozni, hogy ezt elolvassák. A szólásszabadság kizárólagosan az adatok küldésére vonatkozott. Most itt arra van kísérlet, hogy az emberek fogadják az adatokat, és ezzel nem fel kell lépnünk. Köszönöm, Rajnon kolléga, Parker kolléganő. Köszönöm, elnök úr. Erről a jelentésről ma vitat, vitatkozunk, utána szavazunk, szerintem ezzel veszteget, vesztegetjük a parlament idejét. Nem azért, mert belső piacot hozunk létre, hanem azért, mert mielőtt mi ezt megszavaztuk volna, a bizottság gyorsan titokban megpróbált már valamit tenni, megpróbált elérni cél, célkütőzéseit. Jó lenne, hogy a hibákat kiköszöbölnénk és megvédenénk az európai polgárokat, fogyasztókat. Például a digitális szolgáltatásokkal kapcsolatban a, bürok, a brüsszeli bürokraták dolgozták ki ezt, a, ezt az egész rendszert. Egy évvel ezelőtt vezették be. Láttuk azóta, hogy Európa szerte több KKV-nak kellett bezárni éppen emiatt. Viszont az Európai Unió azzal kérkedik, hogy sikeres volt ez a szabály. Sajnos nagyon népszerűtlen az Európai Unió, nem értem, hogy most miért akarjuk meghozni ezt a jelentést, miért gondoljuk azt, hogy az európai fogyasztóknak nagyobb lesz a bizalma. Köszönjük, Köszönjük szépen, másfél perc erejéig Ferhelyen kolléganőt hallgatjuk. A digitális belső piac elengedhetetlen az Európai Unió belső piaca szempontjából hatalmas lehetőségeket biztosít a tudás megosztása és a tartalmak megosztása tekintetében. Ezeket a lehetőségekkel élni kell az európai kulturális sokszínűség fenntartása érdekében, így tudjuk a alapú társadalmat tovább képíteni és biztosítani, hogy az Európa gazdaság versenyképes maradjon. A kulturális és kreatív ágazatok esetében különösen fontos a, fontosak a digitális technológiák. Itt igazságos körülményeket kell teremteni, mert az audiovizuális médiumok területén a lineáris és nem lineáris szolgáltatások között hatalmas különbség alakult ki. Emellett minimum normákat, minimum standardokat kell kidolgozni az audiovizuális területen. A Kulturális Szakbizottság emellett hangsúlyozza azt, hogy a tagállamoknak a közérdekű audiovizuális tartalmak hozzáférhetősége érdekében külön szabályokat kell kialakítaniuk. A fiatalok és a gyermekek védelme is fontos szerepet játszik ezen a területen. Fontos, hogy a szerzői jog területén egy kiegyensúlyozott megközelítés érvényesüljön, amely mind a vállalkozások, mint a fogyasztók védelme szempontjából kielégítő. Fontos az adatok hordozhatósága, de nem szabad az audiovizuális tartalmak előállítóinak jogait megsérteni, ami a különböző platformokat életén a bizottságtól elvárjuk, hogy vizsgálja meg azokat az opciókat, itt az elnök félbeszakítja Ferhályan asszony. Egy perc, Tosanowski kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr! Kedves kollégek! Az SND jelentéstevője vagyok a Libe szakbizottságban, és ezért kiálltam amellett, hogy legyen egy olyan jelentés, szülessen egy olyan jelentés, amely a polgárok és az innováció, valamint az európai gazdaság szempontjából a lehető legjobb szöveget alakítja ki, vagy kínálja fel. Nagyon fontos az új munkahelyek megteremtése, egy hatalmas előrelépést láthatunk itt a fiatal európai vállalkozók számára, hatalmas potenciált rejt ez az ágazat az olyan országok számára, mint amilyen Románia. Emellett fontos, hogy az adatokat is megvédjük, és a magánszférát is kellően megvédjük. Az európai jogalkotás és technológia szem előtt kell, hogy tartsa az egyén magánszférájának védelmét és a magánjellegű adatok védelmét is. Ez különösen fontos azokban az esetekben, amikor harmadik országokba kerülnek az adatok. Az egységes piacnak hatalmas potenciálja van Európa szempontjából, hatalmas lehetőségeket kínál, a megfelelő végrehajtás nagyon fontos. Itt reméljük a legjobbakat. Köszönöm. Köszönöm szépen, kolléga. Elfogadna egy kék kártyás kérdés Bolánó kollégától? Tessék, Bonánó kollégája a szó. Köszönöm, elnök úr. Csak azt szeretném kérdezni a kollégától, hogy amikor komoly szankciókról beszél, akkor mégis milyen szankciókra gondol adott esetben ugye bűnügyi felhasználása is lehetséges az internetnek. Emilian Pavel. Emilian Pavel vagyok, és nem Dozanovszki egyébként, csak hogy ennek úr tudja. Köszönöm. A személyes célú adattovabbítás eh, az megvalósíthat bizonyos jogsértéseket, és ebben az esetben szankciókat vonhat magával, és nyilvánvaló, hogy ezzel egyidejűleg ugyanakkor biztosítani kell a polgárok jogait is az internet használat közben. Köszönöm szépen, Pavli kolléga, elnézést kérek, hogy egy kicsit megzavarodtam, Rezsenovszki kollégát hív, szólítottam ön helyett, úgyhogy most Pavel kolléga következik. Nem, nem, Tosenovszki, Tosenovszki vagyok. Elnézést kérek, Tosenovszki kollégája a szó. Tisztelt biztos úr! Ahogy már ma megemlítették többen is, a digitális egységes piac nagyon fontos a világ gazdasági növekedésére nézve a gazdasági fejlődés egyik nagyon fontos tényezője, és ezért fontos, hogy európai szinten is proaktívak maradjunk, és a digitális piac fejlődését segítsük. Szeretném megköszönni azt a nagy, nagyon aktív munkát, amelyet minden bizottság befektetett ebbe. Biztos vagyok benne, hogy a jelentés támogatja majd a digitális piac további fejlődését. Most csak az a kérdés marad, hogy tudjuk a az adózás szempontjából harmonizálni a különböző díjakat, hiszen ez a legfontosabb. Nagyon fontos, hogy ne szabályozzunk túl a piacot, hanem ehelyett inkább az a lefedettséget, a biztonságot és a sebességet ösztönözzük. Hatalmas lehetőségei vannak a magánszektornak. Ez fog minket majd előre mozdítani. És ezért meg kell könnyítenünk a munkát, minden akadályt el kell távolítanunk. Köszönöm Sárga kollégája a szó egy percre. Köszönöm. Kalasz kisasszony vezetésével azt hiszem, hogy egy kiváló jelentést készítettünk arról, hogy hogyan képzeljük el a digitális belső piac továbbfejlesztését, vagy digitális tér továbbfejlesztését Európában. Főleg ilyen nehéz idők közt eh, az innovációt, az erős tudás alapú gazdaságot kell megteremtenünk, hiszen ez a, nem csak az internet felhasználók, hanem a startup cégek számára is nagyon fontos, hogy behozzuk a lemaradást a völgyel szemben. A fogyasztóvédelem, a szerzőjogvédelem is számos más területen harmonizálni kell a 28 tagállam szabályait, de talán a legfontosabb a tisztességes piaci verseny ezek a szabályaink, illetve az alapvető jogok tisztelete robosztusak kell, hogy legyenek. Enélkül nem megy. A nyílt internet, a nyílt adat hozzáférés, a net semlegesség, illetve az adatok szabad áramlása, de nem a privatizált bűnüldözés el kell, hogy legyen a célunk. Éppen ezért prioritásokat kell teremtenünk a nem, a nem az internet kormányzása terén, illetve az emberek online jogait is meg kell erősíteni Megszakítják hozzászólót. Köszönöm szépen, Helmár kollégája a szó egy percre. Uh, Mr. President, there are... Elnök úr, <clears throat> ezekben a javaslatokban vannak olyan elemek, amelyek majd tetszenek a szavazóknak Például nagyon jó lenne, hogy Brüsszelből vagy Strasbourgból is hozzáférnék a BBC iPlayer szolgáltatásához, de hogyha a meglévő szabályokat lebontjuk, akkor a média cégektől lehet, hogy megtagadjuk azokat a forrásokat, amelyek nélkül nem tudnak új um, tartalmat előállítani, pedig ezt várják tőlük a felhasználók. A fölülről lefelé irányuló Európai Bizottság által alkalmazott szabályozási hozzáállás egész egyszerűen az innovációt folytja meg. Nyilván a határon átnyúló koordináció bizonyos foka elengedhetetlen ahhoz, hogy a digitális kommunikáció az internet Európában hatékonyan működjön, de úgy érezzük, hogy az ilyen koordinációt a legjobban úgy tudjuk elérni, hogyha független országok egymással tárgyalnak, nem az Európai Uniónak kell ezt Brüsszelből központilag terveznie. Egy globális és nem egy európai megoldásra van szükség, kedves kollégák. Köszönöm szépen, Helmer kolléga. Másfél percre Del Castillo vére kollégája szó. Köszönöm, elnök úr, biztos úr. Sok dolog elhangzott itt már. Én egyet emelnék ki, mert úgy gondolom, hogy a digitális piac és a digitális gazdaság szempontjából fontos, vagyis a szélesebb értelemben vett kontextus szempontjából fontos. Vizsgáljuk meg az adatokat. Az adatok a digitális gazdaság elengedhetetlen tartozéka kialakult, eh, kialakultak nagy adatbázisok, és eh, az adatcsere, az adatforgalom az eh, egy alapvető pillére ennek a digitális gazdaságnak. nagyon is divat szakmává váltak, a, vált az adatelemzői szakma, és mindezt figyelembe véve meg kell vizsgálni, hogy az adatokat hogyan továbbítják, hogyan köröztetik, milyen hálózatokon mennek keresztül. Ezek a hálózatok ugyanis azok a, a hálózatok, amelyek a gerincét adják a kommunikációnak, és a digitális hálózatoknál ezek a gerincek, ezek mobil Tehát támogatnunk kell a beruházásokat és az innovációt. Köszönöm szépen, Del Castillo Vera kolléga. Szechnálová kollégája szó egy percre. Vážený pane komisaři, kolegyně a kolego. Köszönöm szépen. Biztos úr és kollégák, árnyékjelentés tevő voltam a közlekedési bizottságban, és ez az egyik olyan terület, amely ide, itt nagyon is aktuális, hiszen az új technológiák felhasználásában, például az intelligens közlekedési rendszerek terén fontos, az utazás és az utazók kényelme érdekében, valamint a turizmus hatékonyabbá tétele érdekében fontos a digitális fejlesztés, a készségek, de a hozzáférés, az új technológiákhoz való hozzáférés is nagyon fontos a közlekedési szektor számára, valamint az is, hogy ne emeljünk új akadályokat ezen a területen. A területi akadályozás, illetve a származási országok szerinti elbírálás is ide tartozik ne emeljünk több akadályt a digitális piac ellen. Gratulálok a jelentéstevők munkájához. Köszönöm szépen, Szeknalova kolléga, Adinolfi kollégája szó egy percre. Köszönöm, elnök úr. Kedves kollégák, szerintem ez a dosszié egy újabb elszalasztott lehetőség. Rengeteg eh, lehetőséget adott volna számunkra, és mi ebből alig ragadtunk meg párat. A digitális belső piac közepén az európai polgárnak kell állnia. Mit jelent ez? Az, hogy az egyén <clears throat> méltósága körül kell, hogy forogjon e, a digitális piac szabályozása, hiszen az alapjogi kartában lefektetett jogokat kell sosban biztosítani, például a magánélethez való jog, a diszkriminációmentesség, és így tovább, és így tovább. <clears throat> A digitális belső, egységes belső piac óriási változásokat hozhatna Európában. Nem csak gazdasági lehetőségként kell ezt látni, hanem sokkal többet jelent. Azt hiszem, hogy itt van az um, alapvető elméleti megközelítésbeli különbség kettőnk között. Szerintünk inkább egy demokratikus lehetőség kell nézve. Köszönjük. Másfél percre Komi asszony kap szót. Köszönöm, elnök úr. Nagyon fontos jelentés eh, fogunk szavazni. Komoly munka fekszik ebben, de ez még csak az első lépés egy hosszú úton. Persze nem tökéletes, később még mindig javíthatunk rajta ezen az egész szabályrendszeren. Ugyanakkor ne felejtsük el, hogy mennyi idő és időt és energiát fordítottunk eh, a tárgyalásokra, hiszen rengeteg egymással ütköző érdeket kellett valahogy egy kompromisszumban összehozni. Juncker úr javaslatai között is szerepelt az, hogy a digitális belső piac az egyik alapvető prioritása kell, hogy legyen a Juncker bizottságnak. Nos, ezt kell szem előtt tartanunk, ezért van szükség erre a szabályozási csomagra. A szerzői jogok, a geoblokkolás, tehát a terület alapú tartalomkorlátozás, és most tényleg hosszasan folytathatnám a listát, de nincs erre időm, rengeteg téma van, amit meg kell oldanunk. Ugyanakkor a mindennapi életünket ezer szállal szövi át a digitális világ és itt nem csak az egyénre kell gondolni, hanem a hivatalra, a, a cégekre, a különböző szervezetekre. Fontos, hogy mi itt jogalkotóként ne veszítsük el, ne szalasszuk ezeket a lehetőségeket. Látjuk, hogy Amerika mennyivel előttünk van, ezért köszönöm mindenkinek, aki hozzájárult ehhez. Köszönjük, Komi asszony! Styler asszony a következő Köszönöm, eh, elnök úr. Azzal kezdem, hogy Evelyn Gerhardtnak boldog születésnapot kívánok. Eh, nagyon szerencsés eh, egybeesés, hogy a születésnapján tárgyaljuk ezt a jelentést. Tehát boldog születésnapot, Evelyn. A digitális egységes piac tényleg komoly potenciálra rendelkezik. 500 millió fogyasztónk van, 450 milliárd eurós éves forgalomról van van szó, ugyanakkor a hozzáférhetőséget azt eh, biztosítani kell független attól, hogy valaki nagyvárosban él, vagy pedig a Skót eh, szigeteken. A hozzáférhetés azonban kifizethetőséget is, megfizethetőséget is jelent. Ami pedig a készségeket illeti, nem szeretnénk, hogy ezek a készségbeli különbségek nagyon elmélyüljenek 55 ezer eh, számítástechnikai üresedés van a eh, Nagy-Britanniában jelenleg, és ez eh, úgy tűnik, hogy növekedni fog, tehát biztosítanunk kell a készségeket. Itt gyakorlatilag egy forradalom közepén vagyunk, és erre fel kell készülnünk, ki kell aknázni a lehetőségeket. Köszönjük. Köszönöm szépen, Nébler kollégája a szó másfél percre. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr, tisztelt kollégák. Először is köszönöm a jelentéstevőknek és az árnyék jelentéstevőknek a jelentésem végzett alapos munkát, és az előttem szólóhoz hasonlóan én is nagyon boldog születésnapot kívánok Kephát asszonynak. A digitalizáció fontos és az is kell, hogy maradjon, az európai digitális belső piac lehetőségei teljes mértékben ki kell használnunk nem csak azt kell kijelentenünk, hogy a, hogy a háztartások 85%-a még mindig nem rendelkezik hozzáféréssel, megfelelő gyors hozzáféréssel az internethez, hanem azt is, hogy a KKV-knek még csak a 15%-a árulja termékeit interneten keresztül. Az adózási szabályok nagyon fontosak ezzel kapcsolatban, ennek a helyzetnek a megváltoztatása érdekében. A héja átgondolása, illetve a fizetési forgalom, a fizetési modellek és lehetőségek, valamint a fizetéssel kapcsolatos jogszabályok átgondolása. A a, ezzel kapcsolatos tőkét is elő kell teremtenünk, és az egyik legnagyobb nemzetközi konferencia, amely pontosan ennek a területnek a témájával foglalkozik, ezen is részt kell vennünk, és ki kell használnunk a fiatal, kreatív, emberek munkáját, lehetőségét annak érdekében is, hogy nem maradjunk le az Egyesült Államoktól ezen a területen. Köszönöm szépen, Nibler kolléga, most Tojá kollégája szó egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy a digitális egységes piac fejlődése és az ezzel kapcsolatos ütemterv nagyon sok jót tartalmaz. Fontos, hogy egy integrált, jól működő piacot hozzunk létre a telekommunikáció területén. Várjuk az új keretet, a telekommunikációs keretet, amely ezzel kapcsolatban kialakul. Remélem, hogy a bizottság nem szalasztja el az alkalmat, és egy olyan tartalmat alakít majd ki, amely megfelelő lesz a nagykereskedelmi piac felülvizsgálatával kell először is kezdenünk, különben nem sikerül majd a roaming, a területi tartalomkorlátozás és az összes többi akadály leküzdése. Tehát a sikerre, sikerre csak ez vihet minket. Még két másodpercen van, szeretném aláhúzni, hogy mennyire fontos a digitális egységes piac a termelés, az ipari termelés szempontjából is Köszönöm szépen, Toja kolléga. Másfél percre Paunova kollégának adom meg a szót. Thank you, President. Köszönöm, elnök úr. Nagyon sok erőfeszítést fektettünk ebbe a munkába, kevés idő volt, ugyanakkor az Európai Parlament megmutatja a politikai akaratot, hogy be akarja fejezni, ki akarja teljesíteni a digitális piacot. Ez egyik legambiciózusabb projektünk. Ugyanakkor ez a jelentés nem elég ambiciózus, bár útmutatásul szolgál a jövőbeni erőfeszítések számára, illetve az Európai Bizottság számára. A legfontosabb az az, hogy az online és offline piacokat integráljuk és biztosítsuk a fogyasztók jogait, a fogyasztók védelmét, hogy az azonos legyen akkor is, hogyha nem hagyományos boltban, hanem online vásárolnak. A az ilyen jellegű előrelépés növelné a bizalmat, és nem csak az online kereskedelemben, hanem általában a digitalizáció irányába. Ez kiterjedne az e-kormányzásra, az e-egészségügyi ellátásokra, illetve a digitális piac egyéb innovációira. Elkötelezettek vagyunk a digitális piac mellett. A bizalomépítés tehát a legfontosabb, mert ez hozzájárul a gazdasági növekedéshez, a jobb versenyképességhez, a fiatalok eh, előrelépési lehetőségeihez és a világpiachoz való jobb hozzáféréshez. Köszönöm a kollégáknak, a szakbizottságoknak és a raportőröknek a munkát. Köszönöm szépen, Paunova kolléga. Most egy percre kapja meg a szót. Köszönöm, eh, elnök úr. Nagyon fontos, hogy eh, ezt a stratégiát eh, kialaktsuk. Köszönjük Kallas és Gebhardt kollégáknak a munkát. Itt nem csak a gazdaság megerősítéséről van szó, hanem a polgárok pozícióját is megerősítjük, illetve az ő lehetőségeiket. A képzésre is tehát energiát kell csoportosítani fontos az, hogy a szerzői jogi aspektusokat felül vizsgáljuk, valamint az audiovizuális médiaszolgáltatási irányelvet is eh, áttekintsük. Ami a területi alapú tartalomkorlátozásokat illeti, ott eh, eh, óvatosan kell eljárni. Nagyon oda kell figyelni a különböző platformok sajátságaira, különbségeire, és az európai kulturális sokszínűséget is fönn kell tartani közben. Köszönöm szépen, Kosta kolléga. Másfél percre Coelho kollégája szó. Köszönöm, elnök úr, biztos úr, kedves kollégák! Nyilván világos kell, hogy legyen mindenki számára, hogy az internet és az elektronikus kommunikáció gyors változása teljesen megváltoztatta a világunkat, megváltoztatta a gazdaság működését is. Lépést kell tartanunk ezekkel a ezzel a fejlődéssel. Az Európai Uniónak segítenie kell a piacok digitális gazdaságra történő átállását. Főként a kis és középvállalkozások kezét kell fognunk ezen átállás során, de természetesen azt is garantálni kell, hogy a fogyasztók védelme biztosított a digitális eh, belső piacra vonatkozó stratégia, amit az Európai Bizottság letett elénk, alapvetően jó, de van rajta azért finomítani való, annak érdekében, hogy a jogi értelemben vett fragmentációja Európának megszűnjön, hogy ne legyenek elaprózott eh, a szabályok egyébként eh, Előfordulhat az, hogy, hogy időt vesztünk, már pedig ezt nem engedhetjük meg magunknak, hiszen már így is le vagyunk maradva. A határon átnyúló tartalom szolgáltatás útjából pedig a még meglévő akadályokat el kell távolítanunk. Az adatok hordozhatóságára nagyon oda kell figyelni, az online biztonságra, illetve a személyes adatok védelme, ezek kell, hogy vezéreljenek bennünket a ha nem védjük közben az állampolgárokat, akkor ez egy kudarcot valót kísérlet lesz. Köszönöm szépen, Ulfskó kollégája, szó egy percre. Tack, herr talman. Som flera talare redan... Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogy már többen is elmondták előttem, a digitális forradalom tény, nem csak az tény, hogy for, nem, nem csak azon belül, hogy, hogy hogyan a munkánk és a szórakozás területén is gyakorlatilag egész életünket átszövi. A digitális kommunikáció, az utazás, területén is nagyon fontos, de azt hiszem, hogy most azt is meg kell néznünk, hogy a munkaerőpiacot hogy tudja hatékonyá tenni, hiszen ezt az aspektust eddig ne szem elől tévesztettük. Nagyon sok kihívás van még a munkavállalók és a munkaadók közötti határ elmosódott, és a munkaügyi jogszabályok alkalmazása is megváltozott, ezért a crowdworking és más új munkavégzési formák nagyobb terhet jelentenek a munkavállalóknak a hatékonyság és a rugalmasság fontos, de a digitalizáció érdekében az e felé tett engedmények nem eredményezhetik azt, hogy a munkakörülmények romlanak. Kedi kollégája szó. Köszönöm, elnök úr. Kétség sem férhet hozzá, hogy a digitális ágazat az életünkben egyre nagyobb szerepet játszik. Éppen ezért lépést kell tartanunk vele. 22 éve működik az Amazon, 12 éve a Google, és csak most kezdjük szabályozni ezt az egész kérdést. A digitális belső piac kiteljesítése tekintetében eléggé le vagyunk maradva Amerikától és Ázsiától, de hát jobb későn, mint soha. Ami igazán fontos most, hogy gyorsan és átfogóan szabályozzunk, ráadásul nem tévedhetünk, még egy baklövés borzasztó hátrányba hozná bennünket. 28 egymást elszigetelt piac nem fog tudni lépést tartani. A geoblocking, tehát a terület alapú tartalomkorlátozás megfolytja az innovációt. Az adatvédelmi szabályokat üdvözlöm, egyébként a triológusban is részt vettem, tehát az adatvédelmi rendelet nagyon fontos, hiszen így tudjuk megnyugtatni az embereket, a fogyasztókat, hogy jó ezekben vannak az adataik, biztonságban vannak az adataik, ráadásul ez lehetővé teszi, hogy az európai cégek növekedjenek. A digitális belső piac, ha sikerül jól szabályoznunk, akkor 450 milliárd euróval növelheti az európai gazdaság bevételeit. Ez bizony nem apró pénz, akárhonnan is nézzük. Éppen ezért ezt a digitális belső piacot ki kell teljesítenünk a megfelelő szabályokkal, hogy újra legversenyképesebbek lehessünk a világon. Köszönöm szépen, Kelly kolléga. Most egy percre Danti kollégának adom meg a szót. Presidente, la rivoluzione... Köszönöm, elnök úr. A digitális forradalom már most megváltoztatta az életünket, mint minden korszakos fejlemény. Ez is Eh, lehetőségekkel és kockázatokkal jár, és rajtunk múlik, hogy eh, mi az, ami eh, ezekből megvalósul, illetve a részünk, részesévé leszünk látjuk, hogy kis és nagy innovációk alakítják át az életünket, a társadalom szövetét. Európának azonban továbbra is oda kell figyelnie. Amikor a digitális szót hallom, Eh, vagy halljuk, akkor eh, leginkább Silicon völgy jut eh, az emberek eszébe a világon, és nem egy hasonló európai régió. Koordinált befektetésekre van szükség ahhoz, hogy újra feltaláljuk magunkat, és visszataláljuk, megtaláljuk az utat a kiválósághoz. Oly módon, hogy a minőséget, a jogokat is biztosítjuk. Remélem, hogy ez az állásfoglalás ezen az úton egy fontos lépés, és behozzuk az elvesztegetett időt. Köszönöm. Köszönöm szépen, Dánti kolléga. Más egy percre regál Perc kolléganője szó. President először is szeretnék gratulálni a jelentéstevőknek és csatlakozom azokhoz akik evelyn gebhardt képviselő asszonynak boldog születésnapot eh, kvántak. nagyon átfogó és nagyon alapos munkáról van szó amit a jelentéstevők végeztek. mint az econ szakbizottságnak az jelentéstevője eh, nem azon szempontokat szeretném kiemelni ami eddig előkerült hanem az adózási szempontokról szeretnék beszélni azt gondolom hogy a világ alapvetően elhaladt mellettünk és mi szabályozásban biztos úr lemaradtunk. fontos lenne hogy a bizottság e területen abszolút proaktv legyen pontosan azért hogy a fogyasztók megfelelő védelmet és biztonságot kapjanak ezen a digitális piacon is ha az adózási szempontra gondolok és az e kereskedelmet tekintem akkor azt látom hogy ez egy olyan gyűjtő fogalom amelynek bármelyik része eleme adózási szempontból kiemelt lehet. azonban túl sok a bürokrácia ezen a területen e, szeretném hogyha sokkal sokkal kevesebb lenne és ebben támogatnánk a kkv kat. szeretném hogyha a digitális belső piaci stratégia és a belső piaci stratégia harmonikusan együttműködne. köszönöm elnök úr! Köszönöm szépen, Gálperc kolléganő. Egy percre Rozier kollégának adom meg a szót. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretném megköszönni a raportőrnek a munkáját, és különösen Evelynnek, mert ugye neki a születésnapja van, és felidézem azokat a párbeszédeket, amelyeket folytattunk, és nagyon eh, konstruktívak voltak. Eh, a kultúráról szeretnék beszélni az Európai eh, Unión belül. Aggasztó az, hogy nem tudjuk kellőképpen megvédelmezni A választásainknak vannak következményei. Először is a területiségről, illetve területen kívüliségről beszélnék, e, nem kapja meg a e, megfelelő díjazást a művész akkor sem, hogyha valakinek tetszik a munkája e, a kiegyensúlyozatlan a helyzet tehát a művészek, illetve az internet között. Rövid távú érdekek uralkodnak. Köszönöm. Vielen Dank, Frau Köszönöm szépen Rozier kollégának. Klun kollégája szó egy percre. Köszönöm, eh, elnök úr. A közlekedési bizottság eh, árnyék előadója vagyok. Az interoperabilitás, eh, az intelligens közlekedési rendszerek fontosak. Az utasok, a fogyasztók, a vállalkozások, eh, KKV-k, induló vállalkozások, nagy cégek eh, számára, azon cégek számára, amelyek szállítani akarnak eh, árukat. A digitalizáció a létező kapacitások jobb kihasználását eredményezheti, ez hatékonyság növekedést jelent és munkahelyteremtést is. Fontos ez ahhoz, hogy, fontos tehát az, hogy a bürokráciát csökkentsük, különösen a logisztikai eh, cégek eh, vonatkozásában az e-vám rendszer kiépítése eh, fontos lenne, ne kelljen a sofőröknek annyi papírt kitölteni, mert ez teher, és ráadásul pénzbe kerül, költségekkel jár, aláássa a hatékonyságot. Ami a turizmus illeti, az szintén a közösségi gazdaság egyik fontos fejlődési területe. Köszönöm szépen, Jakonszári kollégája szó egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr! Gebhardt és Kalasz kollégének Nagyon alapos munkát tettek le elénk az asztalra. Kíváncsi lennék, hogy az Európai Bizottság mit gondol erről, de tényleg a kutatás, a nyílt, nyitott kutatás kell, hogy folytatódjon azzal kapcsolatban, hogy a digitális gazdaság milyen hatással van a gazdaság egészére, a kultúrára, az oktatásügyre. Nem szabad alábecsülni ennek a fontosságát, hiszen ha tisztában vagyunk ezekkel, akkor megerőzhetőek azok az esetleges hátrányos és nem kívánt hatások, amelyeket a digitális világ elbúrjánzása okoz. Például a technikai szabványok, technikai normák tekintetében a digitális piac felügyelete terén valamit tennünk kell. Itt van a big data, a nagy adat, az algoritmusok, hogyan járják át a mindennapjainkat, és a bizalom növelés kell, hogy vezéreljen bennünket, hiszen ha az emberek nem bíznak a technológiában, akkor nem tudjuk kihasználni a benne rejlő lehetőségeket. Köszönjük, Jakonszári kollega. Egy percre Korácsa Bilt asszonynak adom meg a szót. Igen, köszönöm elnök úr. A belső piac kiterjesztése tulajdonképpen nem más, mint egy autópálya, amely a gazdasági növekedéshez és munkahelyteremtéshez vezet a szabad globális internetet kell ezért megteremtenünk, ehhez bizalomnövelésre van szükség, a digitális akadályokat kell lebontanunk, a határok kell, hogy megszűnjenek a digitális térben. Nem szabad, hogy kétszer fizessenek, úgy két különböző árat figyelszessenek az emberek, ugyanazért a szolgáltatásért attól függően, hogy melyik tagállamon élnek. 28 párhuzamos szabályrendszer nem fog működni, egy egységes belső piacra van szükség. Ez a jelentés a nemzeti kivételekkel és a protekcionizmussal szembeszáll. Így nem leszünk versenyképesek. Egyszerű, modern szabályrendszerre van szükség, nem a többi piaci szereplő kizárására. A fragmentáció a baj, nem az innováció, az ördög. A shared economy, a megosztás alapú gazdaság nem szabad, hogy ennek gátat szabjunk online és offline szabályok hasonlóak kell, hogy legyenek. Zárásképpen elnök úr elmondanék annyit, hogy a Safe Harbor ügyben megállapodásra jutni elengedhetetlen, hiszen különben joghézagot, űr légüres tér keretkezik. Köszönjük a Szabült asszonynak, Zorinyó kollega egy percben a következő hozzászóló. Elnök úr, biztos úr. Az Európai Unió egy egységes belső piacot kell, hogy létrehozzon a digitális térben is. Persze ez fontos, de ennél talán fontosabb az, hogy legyen Európának egy digitális önazonosság tudata. A szabad, a, a szolgáltatások és áruk szabad mozgásából következően a digitális térben is szabadon kell, hogy mozogjon minden és mindenki. Ez az európai örökségünk része, ezért a, a, a valós világban, vagy a fizikai világban megvalósult szabályrendszereket, szabadságokat kell átültetni a digitális térbe is, ott is szabadon szárnyalhassunk mint eh, ahogy ezt tehetjük Európában. A digitális szolgáltatások és tartalom szolgáltatás munkahely és gazdasági nevőkedést hozhat magával, hogyha megfelelő szabályokat teremtünk. Az emberek átképzése, a kutatás, a technológiai fejlesztés eh, irányába eh, terelése nagyon fontos. Ezt kell elérnünk. Köszönöm szépen, Zurinyó kolléga. Most következik a spontán felszólások ideje. Majdnem 20 jelentkező van, írásban is jelentkezett néhány kolléga felszólalásra. Az időkeret betartása érdekében csak hat kollégának adom meg a szót, olyanoknak, akik még nem kaptak szót az, az, és akik jelen voltak a vita teljes időtartama alatt. Először Sojdrova asszonyé a szó. Köszönöm szépen. Tisztelt kollégák! A digitális piac, ahogy már nagyon sokan elmondták, hatalmas lehetőségeket rejt a a kultúra, a szolgáltatások és az fejlesztése számára. Egy olyan jogi keretet kell megteremteni, ahogy ez a jelentésben is szerepel, amely egy sor prioritást állít fel. Örülök neki, hogy a bizottság a szerzői jogok védelmére koncentrál, a fogyasztók hozzáférése valóban jog, de a tartalom minősége ugyanolyan fontos, ezért a szerzői jogok védelme fontos. A gyermekek védelme az internetezés során szintén fontos feladatunk. A gyermekekkel való visszaélés, illetve az ő jogaik megvédése is a bizottság egyik fontos feladata. Sojdrov asszony, köszönöm a szót. Lánko López kollégája a szó most. Eh, presidente, la... Köszönöm, elnök úr. A Európa digitalizációja egy olyan téma, amit eh, itt sokan körüljártak már. Eh, ki kell használnunk a lehetőségeket el kell törölni az indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozást, ugyanúgy, ahogy az indokolatlan roaming díjakat is felszámoltuk a 4.0-ra kell átlépni, illetve a dolgok internetjére, mégpedig oly módon, hogy az bizalmat gerjesszen a KKV-k körében, és ki tudják használni a digitalizáció előnyeit csak úgy, mint a kulturális élet szereplői, mert ezt Európa hagyományosan nagyon fontosnak tartotta. Ez nagyon fontos dolog, ki kell jól aknáznunk a lehetőségeket. Köszönöm szépen, Ics kollégája a szó. Köszönöm szépen. A digitális egységes piac hatalmas lehetőségeket rejt, a kereskedelem, a munkahely modernebb és hatékonyabb közigazgatás csak néhány ezek közül. Ugyanakkor az innováció és a technológiába befektetett összegek támogatása ugyanolyan fontos, és a végeredmény nagyon is azon múlik, hogy a politikusok mennyire ismerik fel a szabályozás fontosságát. Szeretném ugyanakkor még a bűncselekmények témáját is megemlíteni, hiszen a digitalizációval kapcsolatban ez is egyre gyakrabban megjelenik a különböző hamisított termékek adásvétel az interneten, amely sajnos egyre mindennapi jelenségé vált. A digitális piac a bűncselekmények elleni harcban is nagy szerepet fog majd kapni. Ugyanakkor azt sem szabad elfelejtenünk, hogy soha nem korlátozhatjuk a törvény tisztelő polgár, polgárok jogait. Köszönöm szépen, Rope kollégája szó. A kollégi Rope? Rope úr. Ácsú pirmininke, gerbemi kollégos. Köszönöm, elnök úr. Kedves kollégák! Az Európai Parlament állásfoglalásai az egységes belső piaci stratégiával kapcsolatban számos olyan kifejezést tartalmaz, amelyet jó látni ebben a szövegben. Az áfa ügyben, az eh, online kereskedelem ügyében eh, nagyon szép dolgok vannak ebben a dokumentumon, de mi hiányzik? Nos, nem beszél arról, hogy a digitalizáció milyen negatív hatásokkal járhat. Például a helyi piacok eltűnése, a minőség háttérbe szorulása, a színvonalas termékek ellehetetlenülése. Nos, ezekről nem beszél. Természetesen a globalizáció hatásai, mellékhatásainak is betudhatjuk ezeket részben helyesen. De hogyha a belső, egységes belső piaci stratégiára tekintünk, akkor láthatjuk, hogy segíteni kell persze az embereknek az online életben eligazodni, de a kisebb viszonteladóknak sem szabad ellehetetleníteni a dolgát. Köszönöm szépen, Sogor kollégája szó. A szegmentált piac egyértelműen megmutatja, hogy milyen messze vagyunk még attól, hogy kialakuljon a 21. század közös digitális piaca szelektív disztribúciós gyakorlatok jellemzik a piacot, indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozás, diszkrimináció, például a hitelkártyák alapján, ami torzítja a versenyt. Az európai fogyasztók ennek következtében nem tudják megvenni ugyanazt a tartalmat, amit egy szomszédos országban élő fogyasztó tud, és nem tudják legálisan használni azt a tartalmat akkor, amikor átmennek egy határon egy másik Európai Uniós ország országba. Örülök annak, hogy a gazdasági nyereség mellett a jelentés foglalkozik azzal az előnyel is, amelyet a sok nyelvű Európa fenntartása is jelent, illetve a kultúrák virágzásait külön kiemelném a kisebbségi kultúrákat, amelyek különösen függnek a szomszédos államok kulturális kapcsolataitól. Köszönöm szépen, végül Grappini kollégának adom meg a szót domnule președinte domnule comisar doresc în primul rând să felicit. köszönöm elnök úr biztos úr először is szeretnék a jelentés szerzőjének gratulálni és mindenkinek aki hozzájárult az elkészüléséhez több mint kétezer módosító indítvány érkezett azt hiszem ez jól mutatja hogy milyen óriási érdeklődésre tartott számot ez a téma a vonatkozó szabályok harmonizációja nyilvánvalóan a fogyasztók és a cégek, az európai cégek előnyére is szolgál majd. Jó lenne, hogyha minél több kis és középvállalkozás lenne aktív ezen a területen. Ennek érdekében még rengeteget kell tennünk. 100 milliárd eurónyi gazdasági növekedés lehetőségéről beszélt, de ennek érdekében még rengeteget kell tennünk hogyan kívánjuk megteremteni a fogyasztók védelme és a digitális gazdaság fejlődése közötti egyensúly? Sajnos módon az az európai régiók internetre kapcsoltsági szintjében óriási különbségek vannak. Még egyszer mondom, nagyobb harmonizációra van szükség a digitális gazdaság, európai gazdaság létrejötte érdekében. Köszönöm szépen, Grappini kolléganő. Ezzel a spontán felszólalások sorát lezártuk és most Ansip biztos úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Megköszönöm mindenkinek ezt az igen gyümölcsöző vitát. Európában fizikai szempontból képesek voltunk megteremteni az egységes piacot és leépíteni a tagállamainkat elválasztó akadályokat. De a digitális egységes piac még nem létezik, mégpedig azért, mert a gazdaságaink egyre digitálisabbá válnak, és látjuk, hogy naponta alakulnak, visszaépülnek a minket elválasztó akadályok, minden nap magasabbak lesznek ezért sürgősen cselekednünk kell, ezt az Európai Parlament és az Európai Bizottság is érzi. Már tavaly decemberben elkészítettük az ezzel kapcsolatos két első javaslatot. Szeretnénk, hogyha mindenki hozzáférne a digitális tartalomhoz, ezért a hordozhatósággal kapcsolatos javaslatot készítettük el először, másodszor pedig a digitális szerződési szabályokat. Ahelyett, hogy 56 különböző szabályozás lenne érvényben, két különböző szabályzást alakítottunk ki, az egyik a fizikai kézzelfogható termékek online adásvételére, másik pedig a digitaltalmas digitális tartalom adásvételére vonatkozik. Remélem, hogy márciusban majd elkészül az első olyan javaslat is, amely a, a felhő alapú kommunikációval, illetve az IKT prioritás, prioritásos normáival foglalkozik, és az e-kormányzásra kapcsolatos ütemtervet, valamint a különböző csomagküldéssel kapcsolatos rendelkezésről, illetve a területi alapú tartalomkorlátozásról szóló javaslatok is elkészülnek. Júniusban készül el a szerzőjogokkal kapcsolatos második javaslat, illetve a digitális tartalmak hoz való határokon átnyúló hozzáférés, és a könyvtárak, az oktatási célú hozzáférés, valamint az adatbányászattal kapcsolatos rendelkezések és a fogyatékkal élők védelmével foglalkozó rendelkezések is következnek. Aztán a műholdas műsorszórás, az audiovizuális szolgáltatásokról szóló, illetve a kövesd a pénzt elvel kapcsolatos rendelkezések is megjelennek a platformok szerepével is foglalkozni fogunk, ami az interneten található illegális tartalmakat illeti. Júniusban, júliusban a telekommunikációs szabályok reformja következik, és az infrastruktúrával kapcsolatos szabályok. Novemberben a, az adatforgalom, a különböző magán jogokkal kapcsolatos kérdések, és remélem, hogy decemberben a digitális egységes piacsal kapcsolatos szabályozás már nem születik, mert egész évben így is elég sok dolgunk lesz. Minden esetre várom az önökkel folytatott gyömölcsöző együttműködést az európai digitális piac megteremtése útján. Köszönöm. Köszönöm, Ansip biztos úr. Zárásként először Kállász kollégának adom meg két percre a szót. Köszönöm, és köszönöm mindenkinek a vitán való megszólalást, részvételt. Fontos, hogy ilyen sok bizottság vett részt a jelentés megalkotásában, fejezte ki véleményét, és sok képviselő szólalt itt ma délelőtt fel. Néhány dolgot kiemelnék az elhangzottakból, és reagálnák, reagálnék rá. Az internet nem egy nagy shopping center, nagyon sok rétegű képződmény, amely segít el is cseréket, tehát az elkereskedelem fontos, de az internet ennél messze több. Sokan panaszkodtak amiatt, hogy bizonyos dolgokra nem került kellő hangsúly a jelentésben. Arra törekedtünk, hogy minden téma szerepeljen, mégpedig kiegyensúlyozott módon a jelentésben. Voltak, akik kifejezték az aggodalmunkat, hogy amit a jelentés az adatvédelemről ír, illetve az adatvédelmi elvről, mert én úgy gondolom egyébként, hogy ez az adatvédelmi elv, ez jót tesz az adatvédelemnek. Um, um, és valóban így kell működnie a dolgoknak a digitális korban, tehát az embereknek legyen ellenőrzése az adataik fölött, amikor kapcsolatba kerülnek állami szervekkel. Fontos, hogy a polgár álljon a középpontban, és az ő kezében legyen a gyeplő. Nyilvánvaló, hogy a szabályok változnak, ugyanakkor az autonómia is növekedhet, az emberek több ellenőrzést szerezhetnek saját életük fölött. Köszönöm még egyszer mindenkinek az együttműködést. Köszönöm szépen, Kállász kolléganő, most Gebhardt képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a kedves születésnapi gratulációkat is. Én azt hiszem, hogy a munka csak most kezdődik a e, digitális egységes piacsal kapcsolatban, és e, köszönöm az Európai Bizottságnak is, hogy e, tájékoztatott azokról a lépésekről, amelyeket tervez. Nagyon fontos, hogy ezekről minél előbb értesüljünk. Kollégáim, van egy dolog, amirevel mindig is tisztában kell lennünk a digitális piacra nem önmaga kedvéért van szükségünk, hanem azért, hogy szolgálja a polgárok érde érdekeit. Az, attól függetlenül, hogy kulturális értékek teremtéséről van szó, vagy fogyasztásról, a, a, a, attól függetlenül, hogy fogyasztóként, vagy szolgáltatóként, vagy munkavállaló munkaadóként közelítik meg az egységes piacot. Ezt kell szem előtt tartanunk annak érdekében, hogy sikeresek legyünk, és annak érdekében, hogy a digitális piac világpiacán is versenyképesek maradhassunk, hogy legyen esélyünk arra, hogy jó, és észszerű növekedést tudjunk teremteni, és az Európai Unión belül jó munkahelyeket tudjunk teremteni. Ez a mi feladatunk, ezt kell elérnünk. Ezért fontos ez is, hogy ambiciózusok legyünk, még a bizottságnál is célra törőbbek, ahogy ezt többen is említették. Mindannyian együttműködünk annak érdekében, hogy ez meg is valósuljon. És zárásképpen még egy megjegyzésem lenne, hogy néhány helytelen benyomást eloszlassak. Druzsinski asszony a bizottságban és itt a plenáris ülésre benyújtott nagyon sok módosítót is ö, módosítót, de ugyanakkor egyetlen ülésen nem láttam őt, sem őt, sem kollégáit, és én szeretném, hogyha ö, nem, te, nem, nem lenne senkinek az a téves benyomása, hogy az ő munkáját nem tük figyelembe. Elnök, köszönöm szépen, Gebhardt asszony. Ezzel lezárom a témával kapcsolatban.